fenntartható városi mobilitás, Karima Deli jelentés. Megadom a szót Deli asszonynak. Madame la commissaire! Tisztelt biztos asszony! Kedves kollégák! Nem sokára az európaiak 80%-a városban fog élni, ezért fontos a mobilitás. Azok az emberek, akik munkába mennek, vagy munkát keresnek, azok a fiatalok, akik tanulni mennek, azok, akik fogorvoshoz mennek, vagy orvoshoz mennek, akik moziba mennek, vagy a stadionba, vagy szórakozni, a mobilitás mindenki számára mindennapi tevékenység. De még mindig nagyon sokat kell tenni azért, hogy a mobilitás mindenki számára könnyű legyen. Sajnos az ember nem választhat, hanem el kell szenvedni a mobilitást a közlekedési dugók miatt, az időpocséklás miatt, a légszennyezés miatt. Azért, mert túl sokan használják a ugat. Vissza kell adni a városokat az embereknek, nem az autók számára találták ki ezeket. A klímaváltozási szempontból is ez sürgős, a COP21 idejét éltük. A városi gázkibocsátás a az üvegházhatást okozó gázok 25%-ét teszi ki, 2030-ig eh, meg kell valósítanunk a célkitűzéseinket. Egészségügyi szempontból is nagyon fontos ez. Most már elmondhatjuk azt, hogy a városban a lélegzés eh, halálhoz vezet, főleg a dízelmotorokra gondolok. Amikor szennyezési csúcs van, levegőszennyezési csúcs van, akkor mi lesz a terhes nőkkel, az idősekkel, a gyermekekkel? Hogy lehet azt elérni, hogy ne szenvedjen az ő tüdőjük? A 21. század betegsége a tüdőbaj, és ez bizony a levegőszennyezésből ered. Nagyon sok energiát fogyasztunk el eh, a városi mobilitáshoz, benne ezért vagyunk az egyik legnagyobb szennyezők. Nagyon fontos az is, hogy a közlekedőkkel mi történik. A gépkocsi balesetek, illetve a személyszérülés érintő balesetek általában ennek a 30% a városban történik. És aztán ott van a szociális oldal. 25 millió 25 millió európai háztartás szenved mobilitási szegénységben. Nincs hozzáférésük a városi közlekedéshez, azért mert nincs szolgáltató, vagy azért mert túlságosan drága a szolgáltatás. Rendkívül fontos az, hogy újféleképpen gond, kezdjünk el gondolkodni a városi mobilitás, mobilitásról. Tehát a gazdasági, környezetvédelmi, demokratikus és szociális szempontból is elemeznünk kell, hogy hogyan kell ehhez viszonyulnunk. Gondoljunk a jövő generációira is. Az Európai Uniónak igazi célkitűzések kellenek. A COP21 alatt vagyunk. Nagyon fontos, hogy a fenntarthatóság legyen a városi mobilitás középpontjában. Feledjük el a dízelt. 2010, 2050 után hagyományos benzinnel működő gépjárművek már ne legyenek ezerféle módja van ez, annak, hogy alternatívát találjunk, ott van a kerékpár, ott van a, a autó közös használata, ott van a vasút, ott van az intermodalitás, illetve ezeket lehet kombinálni is. Ott van a városi tömegkezlekedés is. Nagyon sok akadálya van ennek, főleg a lobbik. Ott van a gépjárműgyártó lobby, nagyon fontos, hogy ne engedjük nekik, ne engedjük a javaslatainknak. Nagyra törő jogszabály javaslatra van szükség. Biztos asszony, ez az utolsó esély az önök számára, hogy ezt Juncker is elmondta, az európaiak számítanak ránk, várnak ránk. Ne okozzunk csalódást az európaiaknak, mert a városi mobilitás nem lehet más, mint prioritás. Köszönöm szépen, Bulc asszony következik. Mr. President, honorable members and dear reporter. Tisztelt elnök tisztelt képviselő, Deli asszony. A mai jelentés nagyon intenzív és gyümölcsöző munka eredménye. Átfogó, inspiráló, és örömmel mondhatom, azt is, hogy jobbára megfelel a bizottság gondolkozásának is. Az előadó és az árnyék előadóknak köszönhető. 500 módosító mutatja azt is, hogy milyen sok gondolat és energia kerül befektetésre a e jelentésben. Egyre növekvő a városok fontossága mindannyiunk számára, hiszen egyre több ember él a városokban. Az európaiak 80%-a urbánus városi területeken él. Logikus tehát, hogy itt súlyos kihívásokat is kezelnünk kell. A demográfiai változásokat, zsúfoltságot, az út közlekedés biztonságát, a légszennyezés, illetve a CO2 szennyezést. Tehát itt kihívásokat kell megnevezzünk, és megkérjük a megoldásokhoz vezető utat is. Nem akarom mindegyiket megemlíteni, hanem hármat kiemelnék, amelyek rendkívül fontosak most. Először is a fenntartható városi mobilitási tervek. Ezek nagyon hasznos eszköznek bizonyultak, mutatják, hogy önkéntes eszközök is jól tudnak működni. Ez bátorítja azon erőfeszítéseinket, hogy a jó gyakorlatok révén és érmtások révén javítsuk városaink működését. Úgyhogy amikor hazatérnek választókörzetükbe, ezeket kérem, hogy népszerűsítsék. Az intelligens közlekedési rendszerek a második terület. Talán tudják, hogy a bizottság a együttműködés ötletek platformját működteti annak érdekében, hogy a CITS mielőbb megvalósuljon az EU egészében koordinált módszerrel. A városok nagyon nagy hasznát látják majd ennek, és általában az önök jelentése is rámutat arra, hogy az digitalizálás milyen hatalmas módon megváltoztatja a logisztikát a közlekedésben. A közlekedés digitalizálása tehát számomra is egy személyes prioritás. A harmadik terület az, az innovációba való beruházás. A, mind a kettő munkahelyeket teremthet, gazdasági növekedést hozhat. Gondolkozunk el azon, hogyan tudunk várost fejleszteni úgy, hogy beruházásokat vonzunk oda, amelyek aztán az, az ösztönzés, az innováció hogyan tudja a fenntarthatóságot erősíteni. A városi mobilitás jelentés hatalmas potenciált tartalmaz, például a közlekedés dekarbonizálása kínálta előnyöket is megemlíthetem. A, a, a széndiokszid mentesítésről, mikor beszélünk, nem csak a költségekről beszélünk, hanem a megtérülő beruházásokról. Az urbanizáció globális meg a trend, és mindenképp kifizetődő lesz, hogyha foglalkozunk vele, ezért a bizottság gazdasági növekedési és munkahelyteremtési stratégiához is illeszkedik. Megfelelő mechanizmusokat kell tehát a szükségeteknek megfelelően kialakítanunk. A városi mobilitás olyan gazdag témakör, hogy sokkal több témát is meg kéne említenem a teljesség kedvéért. A megosztó gazdálkodás, aktív gazdaság, FC, SEF, kohéziós alapok, multimodalitás, és sorolhatnám a címszavakat. Ám most önöknek kell eszmét cserélni, várom ezt a vitát és a konkrét javaslatokat az önök részéről, és örömmel válaszolok majd a végén, bármit is kérdeznek majd. Malheureusement, notre collègue Evin, qui devait prendre la parole au nom de la commission Envie, n'est pas là, donc nous passons direct. Úgy látom, hogy a következő felszólaló nincs itt, ezért Virkunen asszony kapja meg a szót egy percre. Arvoisa puhemies, Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Valóban a városoknak beruházniuk kell a megfelelő közlekedésbe. Ez fontos a gazdaság, a környezetvédelem szempontjából, illetve a lakók szempontjából is. Folyamatos kell, hogy legyen a forgalom, ez időt és pénzt takarít meg. A jövőben a városoknak minden közlekedési módozatot ki kell használniuk, legyen az az autó, a vasút, a gyaloglás, a vízi járművek használata, és így tovább. Nagyon sok opció áll rendelkezésünkre, tehát fontosnak tartjuk a néppárt részéről, hogy valóban olyan megoldásokat találjanak, olyan megáll, megáll, megoldásokat válasszanak, amely jó a környezet számára is. A bizottság a digitalizáció felé fordul, és ezt helyes nem nagyon sok lehetőséget biztosít. Ez például az autóhasználat, a megosztott autóhasználat tekintetében, illetve a fogyasztó barát szolgáltatásokra gondolok, mint, mint amellett nagyon fontosnak tartom az új technológiák használatát is. Madam President. Anderson asszony. Elnök asszony fontos, hogy az Európai Unió a városok és vidéki területek igényeit figyelembe vegyünk, amikor a szakpolitikai döntéseket hoz. Kiváló az a jelentés abban a tekintetben is, hogy különösen a közlekedési témákat kiemeli, amelyeket különféle városi közösségben élő európaiak megfogalmaznak. Fontos, hogy konstruktív módon emeli ki a teherközlekedésben az innovációt. Ahogy a jelentős tevő kimondja, a széndiokszid kibocsátás jelentős része városi közlekedésbe adódik, ezért kell fenntartható mobilitás a gazdaság javak számára. A közúti közlekedés biztonságban nagyon fontos, hogy gyors sebességkorlátozás intézkedéseket is előirányoz a jelentés. Cselekednünk kell, hiszen az európaiak jelentős része úgy gondolja, hogy a közlekedés biztonság, közötti közlekedés biztonság komoly probléma. Túl sok gyalogos ölnek meg, vagy sérül meg európai városokban minden évben a gépkocsi közlekedés révén. A bizottság mit tesz ezzel kapcsolatban? a városokban. Nagyon nagy az, a különbség a gazdag és a szegények között. A jó tömegközlekedésnek fontos gazdasági és szociális, valami környezetvédelmi hatása is vannak. Ennek révén tudnak az emberek munkába jutni és kijutni a szegénységből. Nagyon sok hoztávú prioritást tartalmaz ez a szöveg, csak néhányat emeltem ki. Arra kérek mindenkit, szavazzanak meg egy módosítás, csak egy módosító van. Persze egyetértünk azzal, hogy a, a foszilis üzemanyagokat ki kell vezetni, kérem támogassák az erre szakaszon módosítót. Tosanovszki képviselő következik. Jako bývalý primátor Ostravy a hejtman Moravského... Köszönöm szépen. Egy nagyváros volt polgármestereként, nagyon sok tapasztalattal rendelkezem a városi mobilitás terén, nagyon sok emberrel fölvettem a kapcsolatot Európa szerte, és tudom, hogy minden városnak megvan a maga történelmi különleges körülményei, feltételei, szükségetei. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek az elvégzett munkáért. Illetve azért is, hogy a megjegyzésenket figyelembe vette. Azonban még mindig vannak kétségeim a fenntartható városi mobilitásra vonatkozóan, különösen ami a dízel motorok betiltását illeti. Mindenképpen támogatnunk kell a mobilitást, de kék kártyát kapott, és ezzel az elnök félbeszakította a felszólalót. Kolleg, am înțeles că sunteți de acord că avem nevoie de... Köszönöm szépen au uh, spus aici avem nevoie de durabilitate de mobilitate urbană și la final ați spus că totuși aveți o problemă cu uh, faptul că s ar interzice prin amendamente utilizarea motorinei ca să spun concret. doamna comisar a vorbit aici de decarbonizare. Köszönöm szépen, tehát nem szeretné a dízelgépjárművek betiltását a városokban. A biztostól azt hallottuk, hogy uh, a közlekedésnek bővülnie kell. Tosanovszki képviselő kapja meg a válaszra a lehetőséget. Kérjük, használja a mikrofont. Mikro? Appuyez pour mikro. Okay. Uh, určitě souhlasím, že potřeba udržet... Egyetértek azzal, hogy szükség van a fenntarthatóságra a városi közlekedésben, a mobilitás nagyon fontos, ám az, az, hogy egyedi tiltást vezetünk be bizonyos motortípusokra, nem oldja meg a közlekedés problémáját. A széndiokszid mennesítésnek többféle útja lehet. A minőségbe való kutatás nagyon fontos. Tehát nem tudjuk, mi történik majd két-három év múlva a gépkocsi piacon. Úgyhogy legyünk kicsit szerényebbek, különösen a tudományos eredmények előrelátásában. Nincs. A Miltenburg egy percben. Köszönöm. Európában minden város különbözik a másiktól. A városi mobilitás lokális megközelítés, helyi megközelítést igányol. Európának e- ezzel számot kell vetnie, amikor kiszámolja a klímavédelmi célokat és a közlekedés biztonsági célokat. Megfelelő kereteket kell teremteni intelligens közlekedési rendszerek létrehozásával a, az elektromos közlekedés támogatásával, a tömegközlekedés támogatásával. De lehet még okosabban, még olcsóbban eljárni. Európa szálljon kerékpárra. Nagyon sok európai kis távolságos autóval megy. Hollandia nagyon jó példa lett arra, hogy kerékpárral közlekedjen a gépkocsi helyett, ez jobb a pénztárcának, jobb az egészségnek, jobb a környezetnek. Legyünk tudatosak, fenntartható városi közlekedés megteremtése mi gondoljunk erre is. Köszönöm szépen, különön asszony a GUE részéről egy percre megkapja a szót. Arvoisa puhemies, kaupunkiliikenne aiheuttaa... Tisztelt elnök asszony, a közlekedés a CO2 kibocsátás egynegyedét adja ki a városi területeken, és azt látjuk, hogy a statisztika bizony eléggé súlyos, és felnyitja a szemünket. Ami megdöbbent, az az, hogy nem minden frakció áll készen arra, hogy egyértelmű célkitűzéseket határozzon meg. A szubszidiaritás egy rendkívül fontos elv, azonban nagyon gyakran emögé bújnak az emberek, akkor, amikor határozott fellépésre lenne szükség. A autóforgalom nagyon súlyos szennyező, illetve a balesetek oka. Oda kell figyelnünk az egészségügyi kérdésekre, meg kell őrizni az állampolgárok egészségét, illetve megfelelő életmódját. Remélem, hogy a biztos bizottság határozott lépéseket tesz majd. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az indoklásában azt írja jelentéstevő, hogy a tagállamok arra kell törekedjenek, hogy a közutakról a vasútra és a víziutakra tereljék a forgalmat. Ám hiányzik a teljes koncepció emögül, mert a legtöbb város Európában ugyan víziúton elérhető, és tényleg a külön nagy súlyú teherforgalmat le lehetne bonyolítani víziutakon Ám sajnos az ellentétét látjuk a, például a vasúti forgalomban. Egy, egyre inkább buszokon utaznak az emberek, a személyforgalom, tehát a vasútról egyre inkább a közútra terelődik, és ez plusz terhet jelent a közlekedés biztonság, a környezet védelme szempontjából is, meg általában a közlekedő rendszereket megterheli ezért jobban ki kéne dolgozni ezt a koncepciót az anyagon belül, amely egyébként jó és dicséretes. Köszönöm, Van de Kamp úr, egy percben. Elnök asszony, köszönöm szépen. Ez egy nyílt titokká vált, hogy a jelentés létrejötte, nem volt egyszerű munka. A jelentéstevő zöld, a zöld párthoz tartozik, és a zöldek nagyon kifejezett gondolatokkal bírnak a városfejlesztésről és a városi mobilitásról különösen. A na nagy vitapont volt az, hogy a szubszidiaritás miképpen érvényesüljön, mit mondjon Európa a városoknak, és mit kell a városokra hagyjon Európa, hogy maguk döntsenek róla. E jelentés kidolgozásakor a szubszidiaritás nagy vita tárgya volt, és ez helyes is mert innoválnunk kell, és a városokat támogatnunk kell, tisztábbá kell tennünk. Klasszikus autókkal ezt nem lehet elérni. Van egy saját kezdeményési jelentésünk, egy, mert hozott egy eredményt, nagyon sok sikert kívánok hozzá, köszönöm. Köszönöm szépen. Következő felszólaló Rövetalon Bonfoy. Köszönöm szépen, elnök asszony. A városi mobilitás óriási kihívás a 21. században. A, a gazdaság, a szociális tényezők, illetve a környezetvédelem rendkívül fontos, három pillére épül. A közlekedés a CO2 kibocsátás 23%-áért felelős. Tudjuk, hogy egyre nagyobb a városok terjeszkedése, és ez azt jelenti, hogy egyre jobban szennyezzük a levegőt. Politikai felelősségünk tehát, hogy fenntartható legyen a mobilitás. Mindenkit arra kérek, hogy az egyes módosítót támogassa, ez a dízel problematikájával foglalkozik, megfelelő üzemanyagra, tiszta üzemanyagokra van szükség a fenntartható mobilitás segítségével a szociális kirekesztettség ellen is föl kell venni a harcot. Ez rendkívül fontos, óriási kihívás, és sajnálom azt, hogy a bizottságban még eddig elakadtak azok a módosítások, amelyek a szociális dimenziót emelték ki. Köszönöm szépen, Zotowski úr, következik egy percre. Pani przewodnicząca, pani komisarz. Życie mieszkańców miast bez Tisztelt elnök asszony, biztos asszony, Valóban az város életnek megvannak a hátrányai, a közlekedési probléma az egyik ezek közül. A közlekedési dugók, a közúti balesetek, illetve a nem megfelelő infrastruktúra, ezek azok a problémák, amelyekkel minden nap szembe kell néznünk. Nagyon nehéz eh, olyan helyzetet elképzelni, ahol ezek a problémák nem léteznek. Azonban a problémákat csökkenthetjük, megfelelő tömegközlekedéssel, a villamosok, illetve más kötött pályás képjárművek használatával, ez mindenképpen jó megoldás lehet. Azonban nem szabad megfeledkeznünk a közlekedésben szereplőkről, gondolok itt a gyalogosokra például, őket jobb védelem illeti meg. Nagyon sok jó javaslat van a jelentésben, de nem érthetek egyet azzal, hogy egyoldalúan kezeljük a sofőröket. A városi területek kapcsán velük is foglalkozunk el. Piper úr következik egy percre. A prezident... A városi mobilitás nyilvánvalóan az EU támogatási program része kell legyen a gyakorlatok cseréje, nagyon fontos, és jogalkotási téma is. Ugyanakkor nem, nem az a cél, hogy az autó kipufogó gázok küszöbértékeit itt határozzuk meg ebben a jelentésben, és persze a kerékpározást támogathatjuk, ám ez Brüsszel, nem Brüsszel hatásköre. A luxemburgi közlekedési tanács ülésén 28 tagállam minisztériuma egy kerékpárcsúcsnak nevezte ülését, mintha nem volna más problémánk Európában. Az árnyékradók igyekeztek észszerű elemeket beletenni a jelentésbe, ám az autómentes vasárnapok, a, a robbanomotorok betiltása, meg a kerékpár közlekedés javítása önmagában nem oldja meg a problémát. Az autómentes vasárnapok helyett szerintem a városi problémákkal kéne foglalkoznunk, és a kerékpárkvóták helyett inkább a menekült kvótákra kéne irányítani a figyelmet és a jogalkotási energiát. Doamnă comisar, Tapadel asszony következik. La Paris, în cadrul COP21, un eveniment cheie care urmărește să evidențieze impactul pe care îl poate avea decarbonizarea sectorului. COP21 egyik feladata a CO2 kibocsátás csökkentése. Az Európai Parlament támogatta a fehér könyvet, amely a közlekedéssel foglalkozott, és ma este a mobilitási jelentés is ebbe az irányba mutat. Tisztelt kollégák! Az elmúlt hat esztendőben, amikor Bukarestben dolgoztam, azt láttuk, hogy a negyedik ipari forradalom kapcsán a városok fellendülnek, növekednek, oda kell azonban figyelni az e közegészségügyi kérdésekre, egy biztos és fenntartható fejlődést kell előirányozni. Olyan intézkedéseket javasolt a bizottság, amely hatékonyabbá teszi a közlekedést, illetve hatékonyabbá teszi a logisztikai szolgáltatásokat a tömegközlekedés területén, illetve információt biztosít az állampolgároknak az alternatív közlekedés kapcsán. Köszönöm szépen. Következnek a spontán hozzászólások. Körülbelül tizen jelentkeztek. Monteiro asszony az első, egy perc. Monteiro asszony. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, azt szeretném mondani, hogy rendkívül fontos az, hogy az inkluzív városi mobilitást támogassuk, tehát ösztönözzük az embereket arra, hogy használjanak tömegközlekedést, tömegközlekedést és egyéb kevésbé szennyező közlekedési módokat. Nagyon fontos a sharing economy, tehát a megosztó gazdaság. Ez is előnyös lehet. Sajnos azonban nem értek egyet mindennel, amit hallottunk. Nem szabad az embereket arra kényszeríteni, hogy kerékpározzanak. Sajnos nincs más alternatívája a gépkocsinak tehát kiegyensúlyozott városi mobilitás politikára kell törekedni. Nem szabad egy közlekedési formát kipécézni, hanem egyensúlyra kell törekedni, illetve a szubszidiaritás elvét is be kell tartani. A mobilitás a helyi önkormányzat kezében van, ez az ő kizárólagos kompetenciájuk. Köszönöm. Köszönöm. Caputo képviselő. Azt gondolom, hogy nem csak elemeznünk kell a jelenlegi problémákat, hiszen az Európai Unió főszereplője annak, hogy milyen helyzet alakult ki. Sajnos az európai termelők szisztematikusan manipulálják az európai jogszabályrendszert. A megfelelési faktor, a 2.0 sajnos nem jelenti azt, hogy ezek a, azok a tesztek, amelyek megadják, amelyek amelyeken átesnek a különböző gépkocsik, valóban meg is felelnek ennek, nagyon sok, mint említettem, a manipulálás. Megfelelő szabályozási keretre van szükség, amely alkalmas ahhoz, hogy egészséges és tiszta világban éljünk. Ez a fenntartható mobilitási, városi mobilitásról szóló jelentés figyelembe veszi a városlakók érdekeit, illetve a klímaváltozást is. Köszönöm, Kelly úr következik. Kelly úr, egy perc van. Uh, uh, Köszönöm, jelenleg folyik a COP21. Én magam is képviselem majd a parlamentet a jövő héten. Most a fenntartható városi mobilitásról beszélünk. Az emberek 80%-a a városban él, és egyre több polgár egyre inkább tudatos, és tudják, hogy ha lehet, a leginkább tisztán kell közlekedni. Létezik egy városi szövetség, az úgynevezett Tiszta Városok Szövetsége, ők mindent megtesznek azért, hogy ez hogy ezzel a problémán dolgozzanak. Különös tekintettel a közlekedésre sokat tehetünk, el kell a városokból terelni azt a, azt a fajta gépjármű áramot, amely nem feltétlenül kell átmenni a város központon, illetve meg kell adni a szükséges életminőséget a városlakóknak is. Köszönöm, Mária Szúr. Köszönöm, elnök asszony. A fenntartható mobilitás tervei közvetlenül kapcsolódnak a tömegközlekedéshez az európaiak csak nem 80% a városokban él, és 30%-a a súlyos közlekedési baleseteknek is városokban történik. Ebben az értelemben biztosítanunk kell, hogy a munkába jutás, a szolgáltatások e- e- fizikai elérése biztonságos közlekedés révén történhessen minden állampolgár részéről, és hatékonyabban is működjön mindez. Ezért olyan közlekedési rendszerek van szükség, amelyek minden mellett hatékonyabbak energiafogyasztás szempontjából is az Európai Unió arra kell koncentráljon, hogy támogassa a helyi önkormányzatokat abban, hogy a feladatokat ellássák. A CO2 kibocsátás 40%-a a nagyvárosi közlekedési közlekedési különösen a dugók és a, a, azok, amelyek nagyon károsak, ezzel is, ezek felszámolásával is lehet javítani a környezet állapotát. Szellenova képviselő következik. Oui, madame. Eh, předsedající vážená paní komisařko Tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák! Először is eh, köszönettel tartozom az árnyék jelentéstevőnek, illetve jelentéstevő asszonynak is. Véleményem szerint a hosszú távú problémákra, illetve a kibocsátással kapcsolatos gondokra a megoldás abban rejlik, hogy jobban megszervezzük a városi forgalmat, a városi közlekedést, gondolok itt különösen a városok és a környező területek összekapcsolására. Megfelelő, a megfelelő városi közlekedésre egyre nagyobb szükség lesz, természetesen emellett az új technológiai fejlesztésekre is összpontosítanunk kell. Van még egy nagyon fontos probléma, ez pedig az, hogy a kiszolgáltatott személyeket megvédjük a közlekedésben. Jó infrastruktúrára van szükségünk, és megfelelően érvényesíteni kell a véleményünk. predsjednice ponosna sam jer sam sudjelovala u organizaciji prvog dana bez automobila u hrvatskoj prije 15 godina. nagyon büszke vagyok mert horvátországban 15 évvel ezelőtt én szerveztem az első mentes napot arra kéne ösztönözni a polgárokat, hogy a lehető legtisztább közlekedési módokat, módokat használják, de sajnálatos módon nőnek a kibocsátások még a városi tömegközlekedésben is. Valószínűleg 15 év múlva az a európaiak 80% a városban fog élni, de még így is meg kell adni nekik a lehetőséget, hogy normális körülmények között éljenek, megfelelően az életminőségük, el kell kerülni a közlekedési dugókat, a, dugókat, a közlekedési baleseteket, a szennyezést. Ehhez az kell, hogy hatékonyabb legyen a tömegközlekedés, energiahatékonyabb, és alapvetően megújuló energiaforrásokat használjon fel. És természetesen a lehető legalacsonyabbra kell fogni a szénfelhasználás szintjét. Köszönöm. Müller asszony, tisztelt elnök mondja, üdvözlöm a jelentést. A fenntartható városi mobilitás tárgyában megnevezi a legfontosabb kihívásokat a növekvő mobilitási struktúrák fel a digitális korszakban. Rendkívül fontos, hogy a regulárisan különböző igényeket adekvát módon értékeljük, és ne fölülről lefele tervezünk, hanem inkább a régiókban legyen felelősség a koncepciók kidolgozására. A legjobb példák és gyakorlatok kicserélése nagyon nagy segítség lehet. Európai szinten távú megoldásokat kell kínáljunk arra, hogyan lehet az adat standardeket összeegyeztetni, hogy az infrastruktúrális és mobilitási szolgáltatások normái és sztenderdjei összevethető információkat tartalmazzanak, és ekközben megfelelő adatvédelem is megvalósuljon Remélem, hogy ez a jelentés alkalmat van arra, hogy rangsoroljuk az elektromobilitást, és előre soroljuk azt elektromos buszokkal, segítve a, a, a tömegközlekedést. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Rendkívül fontos az, hogy a vára, városok fenntartható mobilitás irányába lépjenek el mielőbb, ezért innovációra van szükség, ebbe kell beruháznunk. A fenntartható mobilitás kapcsán a különböző közlekedési módokat kombinálhatjuk, gondolok itt a gyaloglásra, a biciklizésre, a villamosra és így tovább. Mindegyik módozatnak megvan az előnye, illetve a hátránya. A hollandiai szakértők például arra mutatnak rá, hogy a fenntartható mobilitás nem elérhetetlen cél meg kell győződnünk arról, hogy ez nem jelent egy óriási erőfeszítést. Megpróbálunk magyarázatot adni arra, hogy bizonyos döntéseket miért hoznak az emberek a közlekedés kapcsán. Itt az ideje annak, hogy hatékonyabb politikákat alkalmazunk. Köszönöm. Krámer úr. Biztos, biztos asszony, elnök asszony az autó megöli a városainkat. 1972-ben mondta Hans Johann Vogel, aki akkor München polgármestere volt, a gépkocsikat elektromos gépkocsivá kell tenni, és megújuló energiaforrásokkal kell táplálni őket, így a városok túllélik. Mert hogy egyre több terület, éven, naponta 100 hektár tűnik el beton és aszfalt alatt októberben. A 28 közlekedési miniszter eldöntötte a kerékpározási menetrendet, a német minisztert is beleértve. Ebben az áll, az is áll, hogy az európai városok ö, teherforgalma kargó kerékpárokra tehető át. Münchenben, Párizsban, Londonban, Berlinben

biztos asszonynak adom meg a szót. Thank you very much, President. Um... Köszönöm, elnök asszony, tisztelt kollégák, tisztelt képviselők. Köszönöm. Köszönöm ezt a sok észrevételt, és azt a néhány kérdést, amit felteltek nekem. Engedjék meg, hogy kicsit részletesebben válaszoljak erre, illetve reagáljak a felvetéseikre. Egyre inkább tudatában vagyunk annak, hogy a városi mobilitás több területen is kihívásokat jelent. A 2011-es közlekedésről szóló fehér könyvben a bizottság kitűzte a célul, hogy megfelelően forrás hatékonynak kell lenni a városi mobilitásnak. Aztán 2013-ban egy külön csomagot adtunk ki erről. Az önök jelentése új lendületet ad a csomag végrehajtásának. Az önök támogatásával a bizottság arra fog koncentrálni, hogy az EU-s fellépés, hogy adhat hozzáadott értéket. De természetesen a szubszidiaritás elvének teljes mértékű figyelembevételével és betartásával. Holisztikus megközelítésre van szükség, hogy a városok megfelelően ellenállóak és, és intelligensek lesz, legyenek. Nagyon fontos, hogy megfelelő piac is kialakuljon a városokban a különböző jó a különböző jó lehetőségeknek igazi tesztelési, tehát real life testingre is szükség van. Fontosnak tartom, hogy magán és állami beruházásokat is ötvözünk, például az Európai Stratégiai Befektetési Alapból. Említették a bevált gyakorlatok cseréjét, ez valóban nagyon pozitív lenne, főleg EU-s szinten. Most konkrétan válaszolnék néhány kérdésre teherszállítás. Én ezt mindenképpen támogatom. A 2011-es fehér könyv is már szólt arról, hogy 2030-ra a nulla kibocsátású városi logisztikát meg kell valósítani. Úgyhogy ezt még mindig nem felejtettük el. Aztán közúti biztonság. Nagyon fontos téma, főleg azok számára, akik közlekedési szempontból érzékeny kategóriába tartoznak. Nap mint nap próbáljuk meg rávenni a tagállamokat arra, hogy többet tegyenek, együttműködünk azokkal, akik statisztikai szempontból a legrosszabb helyzetben lévő országok itt. Az érintett felekkel felveszünk a kapcsolatot, és mindent megteszünk azért, hogy a halálos áldozatok számát leginkább közelítsük nullához. Egyébként a kerékpár ahogy Kraber úr is mondta, mások is. A kerékpárok tehát fontos szerepet kapnak az úgynevezett zöld teherszállítás programban, úgyhogy ezzel foglalkozunk, nézzük, hogy hogyan lehet ezt, hogy azt vizsgáljuk, hogyan lehet ezt még inkább bevonni. Néhány kérdést kaptam dízel témában is. Nagyon fontos az, hogy megnézzük, hogyan lehet a piacot optimalizálni, hogyan lehet a típus jóváhagyást jól megoldani, hogyan lehet nagyobb függetlenséget bizony, biztosítani a gépjármű tesztelésnek. Ezt mindenképpen támogatom, tehát a laboratóriumi tesztelést, a közúton való tesztelést mind komolyan kell venni. Tájékoztatás. A bizottság a multimodalitást próbálta ösztönözni a Do the Right Mix kampányjal. Próbáltuk az embereket arra ösztözni, hogy sétáljanak, gyalogoljanak, kép, kerékpározzanak inkább, és azt gondolom, hogy ez a fajta kampányolás mindenki számára pozitív lehet. Egész gyorsan hadd utaljak a kerékpározásról szóló megjegyzésre. Kérem, ne becsüljük alá a kerékpározás gazdasági előnyét, egészségügyi előnyökről is beszélhetünk, illetve közlekedési dugó elkerülő hatása is van, az ipart is támogatja. Úgyhogy a mandátumoknak megfelel, mandátumunknak megfelelően ezt fogjuk támogatni a továbbiakban. Végezetül hagyd szóljak néhány szót általánosságban. Az igazgatás minden szintén nagyon fontos, hogy hosszú távú elkötelezettséget tapasztaljunk, hogy az európai városok intelligensek és környezetbarátok legyenek. Az Európai Bizottság támogatja természetesen mandátumán belül az új ötletek felkar- felkarolását. Úgy véljük, hogy ez a gazd megfelelően a, hozzásegít minket a jóléthet, illetve munkahelyeket is teremthet. Köszönjük a jelentést. 2016 az én tárcámon belül a dekarbonizáció éve, tehát a szín kivonásának éve. Ezen belül a városi mobilitásról is szó lesz, ezzel is foglalkozunk. Számítok a támogatásukra, és próbáljuk bolygónkat szebbé tenni, mint ma. Köszönöm, köszönöm szépen, Deli asszonyi az utolsó szó. Nem lep- Köszönöm szépen. Bizonyos gondolatokat, néppárti felszólásokat szeretnék korrigálni. Először is jelezném mindenki számára, hogy a jelentésben nem szerepel az, hogy be kell tiltani a gépjárműveket, hanem az szerepel, hogy a város központokban kell betiltani a hagyományos üzemanyagú gépjárművek használatát, amely megfelel van de Kamp úr fehér könyvének. Tehát kérem, ne mondják azt, nem mondjanak olyat, ami nem szerepel a jelentésben, hanem ellenőrizzék azt. Aztán nézzük, valós megoldásokat javasolunk, ambiciózus célkitűzéseket, például a bicikli használatát 2050-ig, illetve megduplázzuk a tömegközlekedés használatát 2030-ig, ezen kívül megpróbáljuk bevezetni az autómentes napot fél évente, és megfelelő mobilitási tervet készítünk, fenntartható városi mobilitási terhet tervet. Ezen kívül szeretnénk a sebességkorlátozásokat bevezetni, és megfelelő közlekedési módozatok kombinációját alkalmazni. Valóban beruházásra van szükség a városi mobilitásban fontos, a Juncker terv, az európai alap, felhasználása, és így tovább. Ezen kívül új gyakorlatokra van szükség, például az intelligens közlekedésre, gondolok itt a megosztott használatú autókra. Nagyon fontosnak tartom, hogy a levegőminőséggel kapcsolatos jogszabályokat is felülvizsgáljuk néha bíróság elé citálják az országokat azért, mert a határértékeket nem tartják be. Kik az áldozatok? Az európai állampolgárok, akik egyébként a dízel ö, szennyezés áldozata is. Ezért azt hiszem vészhelyzet van, sürgősen lépnünk kell, hatékonyabban kell följárnunk az állampolgárok szolgálatában, illetve a bolygónk állapotának érdekében. Elnök, köszönöm szépen, ezzel lezárom a vitát. Most fogunk szavazni. Három percre berekeztem az ülést, és 19